től az Európai Parlament képviselőjévé válik a parlament, ezt tudomásul veszi. Üdvözlöm a kollégákat, az ügyrend harmados cikke érdekében teljes joggal vehet részt a parlament ügyeiben és szerveinek munkájában. A mandátumát, hogyha megtámadják, amennyiben a, parlam, a mandátumot nem támadják meg, és amennyiben a